The uh, next item on the agenda. Következő napi rendi pont. Szóbeli kérdés a tanácsoshoz a bizottsághoz. A kisvállalkozó intézkedés csomag felülvizsgálatáról. Az első hozzászóló Benson úr. Kettő percre. Jó napot kívánok! A gazdasági válságnak volt hatása a KKV-kra egész Európában, és emellett itt, van az, itt vannak az új bázeli szabályok, amelyeket a tőke irányában fognak átültetni. Még nehezebb lesz a KKV-k helyzete, még nehezebben tudnak tőkét létrehozni és növekedést generálni. Az Európai Parlament indítványában világos jelzést ad a bizottság felé azzal kapcsolatban, hogy a szükséges döntéseket most kell meghozni, hogy előnyére legyen mindez a KKV-knak. Elhangzott már, hogy a politikusoknak nem szabad cégeket vezetni, de a politikusoknak lehetővé kell tenni azt, hogy a cégek Európában növekedjenek, és megfelelő feltételeket kell teremteni ehhez. Itt különböző ösztönző gondolatok szerepelnek, nem kell most a cégekről, a vállalkozásokról előadásokat tartani, azt kell megnéznünk, hogy a KKV-knak hogy lehet segíteni. Meg kell nézni a piaci hozzáférést, a modernizációt. Ez idejétendő a szabványosítás. Megfelelő hozzáférést kell garantálni a KKV-knek azért, hogy részt vehessenek a közbeszerzési járásokban. Az utolsó dolog, amit említenék, Csökkenteni kell az adminisztratív terheket, amelyeket a cégekre rónak. Kiváltképpen, amikor arról beszélünk, hogy be kell szerezni eszközöket. Miért, kell, miért van tájékoztatási és beszámolási kötelezettség több, mint egyszer egy évben? Szerintem milyen problémát meg lehetne oldani? Amikor új jogalkotás készül Európában, minden alkalommal, amikor intézkedéseket hozunk,

nekünk a legfontosabb hogy a kis és közepes vállalkozók közül a fiatalok ne vesztesként hanem nyertesként tekintsenek a vállalkozói formákra. köszönöm hogy meghallgattak. Köszönöm. És mi is üdvözöljük a magyar látogatócsoportot. Jó messziről utaztak ide, és lehet, hogy nem is volt olyan egyszerű eljutni idáig. Hol asszony következik? Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, elnök úr. A kisvállalkozói intézkedés csomagot üdvözölték a kis és középvállalkozások, de hát ez két évvel ezelőtt volt. Nagyon fontos, hogy most a KKV-knak megmutassuk, hogy itt nem csak egy papírról van szó, hanem a gyakorlatban is történik valami az adminisztratív terhekkel kapcsolatban. Nem egy egyszeri célt kell kitűzni, amit elérünk, és aztán figyelmen kívül hagyjuk, hanem folyamatosan dolgozni kell ezen. Különösképpen aggaszt engem az a helyzet, amelyben a mikrovállalkozások találják magukat. Hát rendben van, vagy úgy nagyjából rendben van, hogyha valaki 249 alkalmazottat foglalkoztat, és rendelkezik mondjuk szakértő adminisztratív személyzettel. De hát ahol két-három ember dolgozik, a túlszabályozás lehetetlené teszi a működést, a kereskedést. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a tíznél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató mikrovállalkozások adják az EU vállalkozások több mint 90%-át. A mikrovállalkozásokat tehát úgy kellene kezelni, mint a családi egységeket, és az Európai Unió és tagállamai különösképpen együtt kell dolgozni, tagállamainak együtt kell dolgozniuk azon, hogy kidolgozzák, hogy az energiahatékonyság terén és más intézkedések megvalósítása terén hogyan lehetne támogatni ezeket a vállalkozásokat. A finanszírozás egy ilyen vállalkozásnak életbevágó. Húsvét előtt néhány képviselő az Ipari Bizottságból Kaliforniába látogatott, és megnéztük, hogy ott hogy működik a Silicon völgyben a befektetés és azt láttuk, hogy a kockázati tőke sokkal inkább rendelkezésre állt, mint Európában. És azok, akik ezt a tőkét nyújtották, sokkal inkább hajlandóak voltak kockázatokat vállalni, mint Európában. A kaliforniai kockázati tőkések úgy számolnak, hogy 10 befektetésükből 9 elbukik, de az az egy, amelyik aztán sikeres lesz, kifizeti a többit. Tehát az ő mottojuk az, hogy gyorsan bukjanak el a vállalkozások. Fail fast. Tehát Európában is hasonlóképpen kellene megközelíteni a kis vállalkozásokat, és szerintem nem kellene a bukást címkézni, hanem a siker felé vezető lépésnek kellene tekinteni. Köszönöm. Köszönöm, Csicseszter úr következik, mondja az elnök úr. President. Köszönöm, elnök úr. Van itt egy alapvető paradoxon, ami az EU politikákat illeti a KKV-kkal kapcsolatban. Egyfelől szinte egyhangú a támogatás, mindenki egyetért, hogy mennyire fontosak a gazdaságban, a foglalkoztatásban, az innovációban, a jólét megteremtésében, a rugalmasságban, és hogy mekkora részt vállalnak a gazdaságon belül. Hát ez a fajta pozitika retorika, pozitív retorika, hogyha cselekedetekre fordulna át, akkor azt hiszem nagyon jó állapotban lennének a KKV-k. Azonban, és ez a nagy kihívás, amelyel ez a, az anyag foglalkozik, pontosan az, hogy hogyan tudjuk a meleg és kedves szavakat hasznos tetteké átalakítani, anélkül, hogy csak pénzt hajítanánk, szórnánk a kis és középvállalkozásokra, olyan pénzt, amely egyébként sincs rende, nem áll rendelkezésre mostani gazdasági helyzetben. Tehát ezt a pozitív érzelmet jogszabályokkal kell kiegészíteni a dolgozók védelme, környezetvédelmi lépések, és így tovább. Ezek nagyon jó szándékú jogszabályok, de mégis a leginkább a kis és középvállalkozásokat terhelik, az ő adminisztratív terheiket növelik. Pontosan akkor, amikor ezeket az adminisztratív terheket nem növelnünk, hanem csökkentenünk kellene. Nagyon sok konstruktív javaslat van ebben az állásfoglalásban. Nekem különösen tetszik az a javaslat, hogy küzdjünk az ellen a gyakorlat ellen, amelyet úgy neveznek az én hazámban, hogy gold plating. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti hatóságok újabb és újabb jogszabályokat, újabb jogszabályi rétegeket tesznek rá az európai jogszabályokra. Én és ismerőseim, akik már 25 éve dolgoznak kis- és középvállalkozásban, úgy érzik, hogy ugye nagyon szép lenne ezeket az administratív terheket csökkenteni. Sajnos a legtöbb, amit tehetünk a KKV-k érdekében az, hogy javítjuk az ő hozzáférésüket az információhoz, és javítjuk a finanszírozáshoz való hozzáférést. Köszönöm, elnök úr! Thank you. Köszönöm szépen. Csacseszter úr, Pütikófer úr. Köszönöm szépen, elnök úr nem minden nap fordul elő ebben a parlamentben, hogy hat különböző frakció képviselői közös kérdést intéznek a tanácshoz és a bizottsághoz, és vitát indítanak. Ma ilyen különleges esetről számolhatunk be, nyilván nem véletlen, hiszen a KKV-kkel mindannyian foglalkozunk. Itt egy nagyon széles körű közös ügyről van szó. Az egyik kérdés, amelyet fölteszünk, az a kérdés, hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a pénzügyileg sikeres eszközöket a jövőben is a kkv számára rendelkezésre állítsa, sőt megerősítse. Az egyik ilyen sikeres eszköz a verseny és innovációs program, a CIP. Hogy néz ez majd ki? Ha most a közös stratégiai keretprogram kerül kidolgozásra, milyen esélyeket kapnak a kis- és középvállalkozások ebben az összefüggésben? nyilvánvalóan nem lesz lehetőség arra, hogy az innováció koncepcióját annyira kiszélesítsük, úgy kiterjesszük, hogy minden KKV-s tevékenység ennek a hatája alá esessen. Nem szabad abban a, abba a hibába sem beleesni, hogy csak olyan KKV-kat támogatunk, csak azok versenyképességét támogatjuk, amelyeket nagyon is innovatívnak ismerünk el. Éppen ezért nagyon sok minden függ attól, hogy a keretprogramban, a közös stratégiai keretprogramban megfelelő döntéseket hozzanak. Szeretnék arra utalni, hogy fontos az a kérdés is, hogy milyen kritériumok alapján lehet az egyszerűsítés és a bürokrácia mentesítés bevezetni. A CIP kevésbé bürokratikus, mint a hetedik kutatási keretprogram a KKV-k számára. Nagyon fontos a hetedik kutatási keretprogram, de ez igazából nekik nem megfelelő perspektíva, pedig az kellene legyen. Találjunk gyakorlati utat, ami jó volt a KKV-knak, kiváltképpen a CIP esetében, ezeket vigyük tovább, és amikor átszervezésre kerül sor, kérem a CIP-et, mentsék meg. Köszönöm szépen, Zavella asszony. Köszönöm szépen, Szeretnék gratulálni kollégáimnak a hozzájárulásukhoz ez a nagyon hasznos állásfoglaláshoz. És szeretném azt is elmondani, hogy egyetértek mindazzal, ami itt elhangzott. Ettől függetlenül benyújtottam módosító indítványokat néhány olyan kérdésben, amelyekről úgy érzem, hogy konstruktíven javítanák a végső szöveget. Először is a szövegben nem említik az illegális kereskedelem hatását a KKV-kra. Sajnálatosan manapság az illegális kereskedelem egy olyan valóság, olyan jelenség, amely minden tagállamban egyre inkább növekszik. Egyszerűen fogalmazva azt mondhatnám, hogy az illegális kereskedelem az egyik legnagyobb akadálya Európa kis- és középvállalkozásai növekedésének és feltörekvésének. A második megjegyzésem pedig a bizottság kezdeményezését illeti hogy második esélyt adjunk a kis- és középvállalkozásoknak. Különösen ilyen nehéz gazdasági időkben fontos a KKV-k támogatása, és hogy segítsük az ő fejlődésüket. Ez el is vezet engem a harmadik felvetésemre. Szerintem sajnálatos, hogy nagyon kevés innovatív KKV-ból lesz aztán nagy cég, nem növik ki magukat nagyobb cégeké és nagyon kevés kutatásfejlesztési, in, intenzív kutatásfejlesztési cég létezik az Európai Unióban, sokkal kevesebb, mint az Egyesült Államokban. Nagyon fontos az innováció, nagyon fontosak ezek a készségek, de ezeknek a hiánya sajnos oda vezet, hogy a KKV-k nem intelligens üzleti modelleket fogadnak el és alkalmaznak. Tehát ez egy olyan kérdés, amelyel mindenképpen foglalkoznunk kell, és ösztönözni kell azt a kockázatvállaló szellemet, amely a fiatal generációnál az Egyesült Államokban megvan. Ezt a fajta szellemet kellene bevezetni Európában is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Győri asszony sajnálatosan, ahogy tudjuk, nem tud most szólni, nincs hangja, és

biztosthatom a tisztelt képviselőket arról hogy a magyar elnökség arra törekszik hogy megtalálja az előrelépés módját e javaslat különösen is problematikus kérdései tekintetében és továbbra is meg fog tenni mindent annak érdekében hogy sikerre vigye az ügyet. köszönöm figyelmüket. köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm ezt a fontos kérdést és a vitát. És most Antonio Tajani alelnök nevében válaszolok. A kis és középvállalkozások az Európai Unió vállalkozásainak 99%-át teszik ki. A legtöbb hozzáadott értéket ők adják a reálgazdaságban, és a munkahelyek kétharmadát teremtik meg a magánszektorban. Az Európai Unió tehát a kis és középvállalkozásokra támadkozik, és olyan körülményeket teremt, amelyek lehetővé teszik ezeknek a társaságoknak a növekedését és a piacokon való szereplését. A KKV-knak kevesebb bürokráciára van szüksége, könnyebb hozzáférésre a finanszírozáshoz, zöld piacokra, és olyan készségekre, amelyek a reál gazdaság igényeinek felelnek meg. Ezek tehát az alapelvek, amelyek a mi politikánk mögött állnak, ahogy ezt a kis- és középvállalkozási intézkedés csomag felülvizsgálatában láthatták. Én öt ö, irányt fogok itt most felvázolni a kérdésre válaszolva ö, a bizottság nevében. A felülvizsgálatban a bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy szisztematikusan értékeljék a jogszabály hatását a KKV-kra, használják fel a KKV teszt lehetőséget. Az Európai Parlament és a bizottság együttműködik egy tanulmányon a KKV teszt alkalmazásán a tagállamokban és európai szinten is. A bizottság ezt a tesztet fogja kiinduló kiindulási alapnak használni, amelynek alapján aztán a további intézkedéseket megtervezi, és a legjobb gyakorlatok cseréjét megszervezi. Most fejezzünk be, zárunk le egy tanulmányt, amely az engedélyezési problémákat vizsgálja, a társaságok csődje, illetve székhelyát helyezése, és így tovább. Tehát ilyen kérdéseket vizsgálunk a tagállamokban, és ez a tanulmány, illetve az eredményei majd lehetővé teszik hogy a bizottság, illetve a tagállamok megfelelő intézkedéseket tudjanak foganatosítani, hogy az először kicsiben gondolkodj, a Think Small First alapelvet valóban a gyakorlatban is alkalmazhassák. Ezt lehetővé teszi majd az, hogyha az online adminisztrációt kibővítjük, illetve az egyablakos ügyintézési lehetőségeket megteremtjük, ahogy az ajánlásokban szerepel. A második dolog új kormányzási rendszert fogunk bevezetni, irányítási rendszert fogunk bevezetni. A bizottság arra kérte a tagállamokat, hogy jelöljenek ki egy KKV képviselőt, tehát legyen egy KKV úr vagy hölgy, aki figyelemmel kíséri az intézkedési csomag végrehajtását nemzeti szinten. Ezek a nemzeti képviselők egy konzultatív csoport tagjai lesznek, és ez a csoport fogja majd segíteni az információk terjesztését, az intézkedések kiértékelését. Első alkalommal ez a csoport a budapesti konferencián találkozik, máj, találkozik május 24-25-én. A harmadik dolog. A KKV-k kell, hogy az európai program fő kedvezményezettjei legyenek, bár ami az adminisztratív terhek csökkentésére vonatkozik. Benyújtottunk a tanácsnak és a parlamentnek is egy javaslatot az adminisztratív költségek csökkentésére, méghozzá jelentős csökkentésére. Körülbelül 30%-ról van szó, hogyha ez a gyakorlatban is bekövetkezik. A már elfogadott javaslatok az adminisztratív költségeket 22%-kal csökkentik. A bizottság a parlamentre támaszkodik abban a tekintetben is, hogy lehető leghamarabb elfogadják a javaslatainkat. Bizonyos javaslatok a KKV-knak kedveznek, különösképpen például a negyedik számviteli irányelv felülvizsgálata. A tanács és a parlament ezt elfogadja, akkor ez lehetővé teszi a tagállamok számára azt, hogy nagyon hogy a legkisebb vállalkozások mentesülhessenek bizonyos számviteli kötelezettségek alól. És negyedik dolog, ez az intézkedés csomag lehetővé tette azt is, hogy az energiahatékonysági lépéseket megtegyék a KKV-k, a szükséges lépéseket, és hogy megragadják azokat a lehetőségeket, amelyeket a környezetvédelmi piac kínál nekik. Az a cselekvési terv, amely az öko-innovációt ösztönzi, szintén megvalósul majd, és különös figyelmet fog fordítani a KKV-kra, elősegíti a hálózatok kiépítését, az alacsony szintfelhasználású technológiákat és az erőforrások hatékony felhasználását tovább fogunk dolgozni azon, hogy energia és környezetvédelmi szakértőket vonjunk be, vonjunk be az európai hálózatba, és az ő szakértelmüket felhasználva folytassuk a munkánkat. Végül pedig egy újabb kiemelt kezdeményezés az új készségek, új munkahelyeken belül felmérjük majd, hogy milyen készségekre van szükség a mikrovállalkozásokban, a kisvállalkozásokban. A kezdeti tanulmány a arról, hogy milyen készségekre van szükség a kis, kisvállalkozásokban, mikrovállalkozásokban 2020-ig már hozzáférhető, ezt most tették közzé, és ebben szerepelnek azok a lépések, amelyekre szükség van eh, ahhoz, hogy meg tudjanak felelni ezek a vállalkozások a jövőbeni igényeknek, készségigényeknek, és hatékonyabban tudják ezeket beépíteni a képzési programokba. Ez a kisvállalkozásokat és a nagyobbakat is érinti. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr. Most Del Castillo vérászonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt tanácsi bizottsági képviselők! Közös állásfoglalásról vitatkozunk most, amelynek az a célja, hogy átírjuk az SBA-t, a kisvállalkozási intézkedés csomagot. Sokféle definíciója létezik a kis és középvállalkozásoknak, de egy biztos, hogy hogy mindenképpen rendszerben kell kezelni a kérdést. Ha a kisvállalkozások jók, erősek, akkor Európa gazdasága is erős, és ha nem, akkor az sem az. Ők a növekedés generálói, a jólét letéteményesei. Három pontra hívnám fel a figyelmet ezen belül. Hálózatra van szükség, erős, jó vállalkozások hálózatára. Ide az is oda tartozik, hogy az információs technológiát, annak lehetőségeit száz ki kell aknázni. Pénzt lehet így megtakarítani, és sok administratív terhet csökkenteni lehet. Ez a legfontosabb követelése és jogos követelése a kisvállalkozásoknak. Ezért úgy gondolom, hogy a különösen az kezdő vállalkozásoknak különösen meg kell könnyíteni a helyzetüket, így tudnak érdemben részt venni ezek a vállalkozások a belső piacon, ideértve a határokon átnyúló szolgáltatást, terméknyújtást is, a belső piac szempontjából jelentőségük igen nagy, és sajnos egyelőre még nagyon sok korlátba ütköznek, amikor például határokon átnyúló tevékenységet szeretnének folytatni. A vállalkozói kedvet is nagyon csökkenti a túlzott administratív teher, hanem nincs hálózatos és elektronizált ügyintézés, a képzés is nagyon fontos szempont, amire oda kell figyelni. Gracias, señor presidente. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A kis és középméretű vállalkozások abban az előnyben vannak, hogy rugalmasan, gyorsan tudnak reagálni a piac változásaira, a fogyasztók elvárásaira, gyorsan tudnak döntéseket hozni. Ez egy nagyon fontos tulajdonság manapság a válság idején, amikor a gyorsaság, a reakció idő kiemelkedő jelentőségű tulajdonaságok. Ugy, a, ugyanakkor a vállalkozásaink 90%-a eleve kicsi és közepes méretű Európában, míg azonban egy nagy cég, ha elmegy, akkor mindenki fel van háborodva, mert hirtelen sok embert el kell bocsátani, de nem figyelünk oda állami és hatósági szinten a kicsikre, akik sokkal több embert foglalkoztatnak, csak egy-egy megszűnése nem okoz akkor a botrányt. A kis és középméretű vállalkozások a globális versenyben való megfelelésnek, eredményeknek a letéteményesei politikai intézkedésekkel őket, kell őket támogatni. Tisztelt kollégák, az európai kis és középméretű vállalkozásoknak sürgősen szükségük lenne arra, hogy végre proaktívan konkrét intézkedésekkel megtámogassuk őket, amelyeknek konkrét eredményei látszanak hamarosan. Egyes tagállamok már elindultak ebbe az irányba, a képzés, az elektronikus ügyintézés területén központi weboldalakon intézhetik ügyeik a kisvállalkozások, de ez még nem elég ebben a házban azon kell gondolkodnunk, és azon kell lennünk, hogy a pályázati kiírások, a közbeszerzési kiírások egyszerűbbek legyenek, olyan feltételeket tartalmazzanak, amelyek nem csak teljesítetőek, hanem pozitívan diszkriminálják a kámukat, a kávéket, és az ő részvételüket, részvételük korlátait leépít. Kacman úr. Elnök úr, közös Small Business Act Review kérdéskör azt mutatja, hogy sok mindent kell tenni, míg valóban zöld utat kapnak a középvállalkozók nemzeti és nemzetközi szinten. Örülök annak, hogy az Európai Unióban az elmúlt években legalábbis sikerült szinten minden kisvállal, kis és középvállalkozói csomagot adott törvényt meghozni. Ami a fizetési késedelemre vonatkozó szabályokat illeti, ez nagyon sokban segítené a fizetőképességet Európában. A tagállamoknak két évük van ahhoz, hogy ezt az irányelvet a késedelmes fizetésről megvalósítsák. Kérem szépen, hogy tegyünk arra a kísérletet, hogy ezt a két évet csökkentsük le, éppen az olyan tagállamokban, ahol ez nem okozza nagy problémát. A megvalósítást, a végrehajtást ne két évre határozok meg, hanem előbb. Ami az átkörű, európai átkerű társaságokat illeti, ebben nem tudtak megállapodni a tagállamok. Üdvözlöm azt, hogy a magyar soros elnökség ezt a témát nyomon követi, és valóban nagy súlyt fektet erre a témára. Ez a társasági forma lehetővé tenni a kis és középvállalkozásokra, hogy sok költséget megtakarítsanak, például a számvételi költségekre, aztán a különböző jogi szolgáltatásokra. Nagyon örülök annak, elmondom még egyszer, a magyar elnökségnek nagyon szépen köszönöm, hogy kiemelt témaként kezeli ezt. Ami a közbeszerzést illeti, ez is nagyon fontos. A KKV-k számára sok mindent lehetne még tenni. Nagyon sok bürokratikus szabály tereli őket. És a kis és középvállalkozásoknak nagyon nehéz ö, részt venni a közbeszerzési eljárásokon, mert ennyi terhet rórájuk. rájuk. Azt hiszem, hogy itt is kísérletet kell tenni arra, hogy használjuk ki a lehetőséget, az internet segítségét használjuk ki ebben az esetben is. Köszönöm. Swinburne asszony, egy percre. A kisvállalkozói intézkedés csomag pontosan az, amit mi politikusok és jogszabályalkotók a figyelmünk középpontjában kellene tartanunk. A növekedést, a gazdaság újraindítását tűzük ki célul, és ezben az én választókerületemben is a vállalkozások 90%-a KKV, de mégis egyre bizonytalanabb a helyzetük. Remélem, hogy egyre többen fognak kis- és középvállalkozásokat indítani, vagy pedig azoknak dolgozni. Ezért támogatom az ambiciózus célkitűzéseket, hogy az adminisztratív terheket csökkentsék, illetve hogy legyen KKV teszt minden egyes jogszabály esetében a további politikákkal kombinálva, amelyeket a saját kormányom alkalmaz, remélhetőleg elérik ezek a lépések az eredményüket. Itt az idő, hogy bátrak legyünk, ambiciózusabbak legyünk, többet érjünk el. Én akkor a kreativitást láttam Velszben, ahogy most tevékenységi központtá válik, nagyon, a nagyon nyereséges világban, a, például a televíziós műsorok gyártása, a szerencsejátékok és így tovább de azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne ezeket a fejlődési, ezeket a fejlődési folyamatokat támogatni. A KKV-knak eredményeket kell letennünk az asztalra, mert ők lesznek az emberek munkahelyének biztosítói, nem csak Veszben, hanem egész, az egész világon. Clark úr következik. Köszönöm, elnök úr! Ez a felülvizsgálat arról szól, hogy hogyan tudnának az egységes piac lehetőségeiből a KKV-k is részesülni. De most omlik össze ez a piac. Hát hogyan tud több lehetőséget kínálni a KKV-knak? Szeretnénk a növekedésből is, hogyha a KKV kivennék a részüket. Na de milyen növekedésből? Szeptemberben azt a kérdést tettem fel Andor biztos úrnak, hogy milyen intézkedéseket vezet be a KKV-k támogatására. És aztán a foglalkoztatás, ezt ugye a foglalkoztatási bizottságban tettem fel ezt a kérdést, nem kaptam akkor választ, de most úgy tűnik, hogy megvan. Öt útmutatást fogalmaz meg a, a felülvizsgálat, egyszerűsítsük a szabályokat, és a késői kifizetésekről szóló irányelvet. Hát ez tulajdonképpen a meglévő szabályok toldozgatása, fordozgatása, de semmi komoly előrelépés. A megfelelő környezet megteremtése nem kell, hogy azt jelentse, hogy újabb jogszabályokkal állunk elő, mint az állami támogatásról, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy százával szüntetjük meg a fölösleges szabályokat. A bizottság elnöke Barózó elmondta ebben a házban tavaly júliusában, hogy a bürokrácia megfolytja a kis és középvállalkozásokat. Thank you. Köszönöm szépen. Megadom Zvivka úrnak a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Az előttünk álló ügy nagyon bonyolult, és a jelenlegi szabályok nem segítik a fejlődést. A jogi bizottság figyelmét felhívnám arra, hogy ha a jogalkotásnak az a célja, hogy segítse előre és utólag is a kámú tesztekkel azok boldogulását, akkor egyszerűen kell megfogalmazni őket, és már is látható, hogy új korlátok is felmerülnek, amelyeket azonnal el kell hárítani az útból. A Think Small First motto foglalja össze azt, hogy miért példaértékű az EU-ban a KMU-k EU szintű támogatásra. Egyelőre még az igazgatási szinten vita van arról, hogy kinek mi a kompetenciája. A bizottság létrehozott egy munkacsoportot, hogy a Small Business Act-et felülvizsgálja, és kiderült, hogy túl sok a fölösleges ellenőrzés, kontroll, cross-checking, és végül ellehetetlenednek már az eljárás során a KKV-k. Tehát azt az alapvető kérdést kell felvetnünk, hogy ha a bizottság végrehajtotta, végrehajtja a felülvizsgálatot, akkor ez konkrétan mennyiben fogja majd tényleg szolgálni, és elérhető a 25%-os cél ilyen tekintetben a szabályok egyszerűsödését az új szabályok, amelyek alakulóban vannak, mikor kerülnek bevezetésre, és hogyan fogják majd a tagállamok őket átültetni, az sem mindegy. A Small Business Act-ben megfogalmazódnak olyan korlátok, amelyek egyes tagállamokat súlyosabban érintenek, másokat viszont segítenek. Aztán még szeretnék szólni a jogi bizottság egyéb munkáról is szólni. A szabadalmakról gondolkodunk, és a gyors szabadalmi ellenőrzést szeretnénk bevezetni a kis és középvállalkozások számára. Mr. Chair, Mr. Commissioner, la sfârșitul lunii martie 2000... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2011 májusában a 9,5%-os volt a munkanélküliség aránya, szóval az azonban kevesebb. Ami aggasztóbb, hogy a fiatalok esetében kétszeres a munkanélküliség rátának, a, rátának, ha megnézzük az összlakosságot. Azt gondolom, hogy a finanszírozáshoz való hozzáférés, a megfelelőbb gazdasági környezet a kkv számára azt hiszem hozzájárulna a vállalkozói szellem kialakításához a fiatalok esetében. Nagyon fontos a pénzügyi és jogi stabilitás, az, hogy állandóan módosítják a szabályokat, az alapokhoz való hozzáférést, ez csak nehezíti a vállalkozók helyzetét. A válság idejében a KKV-ket igenis sújtja a fizetési késedelem, méghozzá a közintézmények részéről. Az oda vezetett, hogy a KKV-k terveit Hát azt kell mondani, hogy sajnos innovációs készségük csorbát szenved ebben a folyamatban a KKV-knak. 33%-át kell érni, a köz, tudják elérni a közbeszerzési pályázatoknak vagy szerződéseknek. Az Európai Unió GDP-nek 17%-a a KKV-knak köszönhető. Ezt viszont meg kéne növelni ezt az arányt. Ami a bizottságot, a tagállamokat illeti, a megfelelő intézkedéseket meg kell hozni, annak érdekében, hogy 2011-ben a közbeszerzéssel kapcsolatos eljárások több mint 50%-át elektronikus módon lehessen majd intézni. 2005-ben Manchesterben erről döntöttek. Nagyon fontos az, ami az európai KKV-ket illeti. 2008-ban a bizottság Európai gazdaságkérdő Programjában bevezetett egy programot, amelyben részt vett az EBB, méghozzá egy 30 milliárd eurós programról volt szó, amely a KKV-k megsegítésének célját szolgálta. 20 milliárd euróval ö, segítették hitel formájában a KKV-ket. Azt szeretném a biztos úton megkérdezni, mit gondol erről a témáról, erről a programról, ezt a finanszírozási programot ki lehet -e majd egészíteni, és egyenlő az elosztása. Köszönöm szépen. Picotto 3 milioni di posti di lavoro per az elveszített munkahelyek és a elveszített befektetések. Ez volt az egyenlege a jogszabályok hatásának a KKV-knak, és az Európai 2020-as stratégia sem tudta az eredményeit elérni. Az elkövetkezendő 2014-2020-ig terjedő időszakra, tehát nem tudom csak nem tudok más tenni, csak azt hangsúlyozni, amit az állampolgárok kérdeznek. Hát mire való Európa, ha nem tudja megoldani a gazdasági problémákat, ha nem tud egységes hangon felszólalni a külpolitikában, csak a pénzeket költik? Nagyon remélem, hogy az, amit Tajáni biztos többször elmondott, a gyakorlatban is megtörténik, tehát az csomag felülvizsgálata eredményeképpen valóban egyszerűsödnek a folyamatok, valóban könnyebb lesz a finanszírozáshoz való hozzáférés és az ügyintézés. A késődemes fizetésekkel kapcsolatos irányelv témájában sikerült eredményt elérni, a politikai akarat eredményeképpen. Most már az ennedik pénzügyi stratégia állít előttünk, és mindenki csak beszél, de a kis és középvállalkozások gyakorlati eredményeket várnak. Venétóban, az én választókerületemben nem látnak semmit, ami segíteni az ő munkájukat. Úgy látom, sokan vannak itt még Veneto tartományból. Köszönöm. Karinz asszony következik. Mr. Karinz úr, bocsánat, elnézést kérek. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt biztos úr! Gyakran az a helyzet, hogy a családokban a szülők arra a gyerekre figyelnek jobban oda, aki többet sír, pedig lehet, hogy épp a csendes gyerekre kéne jobban odafigyelni. Ez érvényes a politikára is. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a nagy cégek, nagy befolyással, sok pénzzel rendelkező lobbisták érdekeit halljuk meg, és folyamatosan elhanyagoljuk a csendben működő, tömegesen működő kis és középméretű vállalkozásokat. A nagy cégek olyanok, mint a nagy fák Európában. Ezek a fák azonban nem lennének elegendőek ahhoz, hogy erdőt alkossanak. Az európai vállalkozások 90%-a kis és középméretű, és a munkavállaló 90%-a ugyancsak dolgozik ezekben a kis cégekben, és ők alkotják az európai GDP, adják az európai GDP legnagyobb részét. Tehát végre abba kéne hagynunk, hogy csak a hangos nagy cégek hangját halljuk meg, és a kicsikre, a közepesekre kéne odafigyelni, akik végül is a többséget foglalkoztatják, és a, a, az érték nagy részét generálják a bizottság által eddig megfogalmazott ígéreteket végre be kéne tartani, jelentősen csökkenteni kéne az administratív terheit ezen vállalkozásoknak, a meglévő jogalkotás alapján, illetve megváltoztatásával, sőt úgy látjuk, hogy újabb trend mutatkozik arra vonatkozóan, hogy tovább növeljék ezeknek a terheit, így nem lesz soha európai gazdaság növekedés. Bácsitis úr, A kis és középvállalkozói intézkedés csomagot, amikor elfogadták, azt remélték, hogy jobb körülményeket sikerül teremteni a KKV-k számára. Hát volt némi erőlelépés, javultak a körülmények, egy kicsit csökkent az administratív teher, például a késedelmes fizetésekről szóló irányelv és mások kapcsán, de mégsem azok a körülmények most, amelyekben a KKV-k reménykedtek. A finanszírozási lehetőségek, illetve a vállalkozói környezet javulása, az egyszerűsítés még nem valósult meg teljes mértékben. És most különböző jogrendszerek vannak, az egyes országokban mások a fogyasztóvédelmi szabályok, ez megnehezíti a vállalkozások helyzetét, a kis vállalkozások gyakran ezért nem bővítik ki a tevékenységeiket, nem terjeszkednek más tagállamokba. Nem javul ez, a gazdasági környezet, ha nem segíti őket, akkor nem lesz javulás. Azt láttuk, hogy a gazdasági válságban nagyon sok kis és középvállalkozás vagy csődbe ment, vagy hatalmas adósságokat halmozott fel. Több eszközzel próbáltunk segíteni rajtuk, a mikrofinanszírozási eszközzel is, amely nagyon időszerű volt, amely biztosította a lehetőséget arra, hogy legalább finanszírozáshoz jussanak, de a felmérések azt mutatták, hogy a kisebb tagállamokban a nemzeti bankok ahelyett, hogy hiteleket nyújtottak volna a KKV-k számára, szigorítottak a szabályokon egyes bankok, amelyek ezeket a kölcsönöket, hiteleket nyújtották, még nem rendelkeztek a szükséges adatokkal sem. Úgyhogy ezért kétségbe vonjuk azt, hogy ez az eszköz valóban sikeres volt-e. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a fajta eszközöket a bizottságnak sokkal szorosabban figyelemmel kellene kísérni. Az intézkedés csomag felülvizsgálata remélhetőleg segít abban, hogy meglássuk, hogy melyek azok a pontok, ahol sokkal több erőfeszítésre van szükség, hogy hatékonyabb és ösztönzőbb körülményeket teremtsünk a kkv számára. Hozzá kíván szólni kékártyával? Parancsoljon! Ja, danke, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, Bácsit és kollégától azt szeretném megkérdezni, mit gondol az Erasmus fiatal vállalkozó programról. Azt mondta ugye, hogy a pénzügyi helyzet kiváltképpen a válság helyzete nagyon is bizonytalan vált, és arról hallottam, hogy a bizottság ezt a programot csökkenteni kívánja. Nem gondolja, hogy értelmesen volna a pénzügyi válság idején arra gondoskodni, hogy a kis és középvállalkozások esélyt kapjanak, hogy újabb üzleti formákat ismerhessenek meg. Köszönöm szépen a kérdést. Ez egy nagyon fontos kérdés, kiemelt prioritása a jövő szempontjából, tehát arról, hogy hogyan kívánjuk a, átalakítani a társadalmunk szerkezetét, és hogy kinek kell majd a legfontosabb lépést tennie, nem csak a KKV-k, hanem a nagy cégek kapcsán a fiatal vállalkozók számára kidolgozott Erasmus program nagyon fontos, és hogyha a parlament, a tanács, a bizottság nagyon figyelmet szentelne ennek a programnak, akkor jól meg lehetne őrizni ezeket a programokat, hogy a jövőben jobban képzett szakemberek lennének, akiknek lehetőségük van arra, hogy az elméleti elképzeléseket megvalósítanak a gyakorlatban. Egyetértek, hogy az ilyen programok költségvetésének csökkentését nem szabad, hogy támogassa a parlament. Köszönöm szépen. Márcsin Kévics úr kapja meg a szót zárásképpen. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, a munka amelyek most folytatnak, méghozzá a KKV program felülvizsgálatával kapcsolatban. Nos, hát az Európai Zárt Körű Társaság státuszának felülvizsgálatával kellene összehozni. Így tudnának a cégek jobban működni. Az Európai Bizottság elemzése értelmében a tagállamok több mint 50%-ában nem felelnek meg a fétetelek, ezért nem tudnak három nap alatt céget alapítani. Sőt, nagyon sok tagállam nem mérik fel a jogalkotás tagállamokra tett hatásait. Nem érik fel, hogy milyen hatással lesz majd ez mindenki számára. Azt szeretném javasolni, hogy a bizottság sokkal jobban vegye ki részét ebből, mm, sokkal jobb, le, nagyobb figyelmet kellene szentelni a programok végrehajtásának és a kis és középvállalkozásoknak jó lenne, hogyha a közös tőkéhez való hozzáférést megkönnyítenék. Jó lenne az egyablakos rendszer a tagállamokban, így lehetne az adminisztratív eljárást egyszerűsíteni. Annak érdekében, hogy meg lehessen valósítani a 75%-os foglalkoztatottsági arányt, nagyon fontos, hogy támogassuk a KKV-kat, hiszen ők nagyon sok költséget, többletköltséget váltokmunkra. Most jön a spontán felszólalók listája, a következők kapnak szót, a többiekre sajnos nem jut idő. Uh, Mrs. Gao, Mr. Kelly, Mr. Silvestris, Mr. Kutas, Mr. Paspa and Mr. Obermeyer. So that reflects... The first is... Pazescu asszony kapja meg a szót először îmbunătăți mediul de reglementare propice nevoii Köszönöm szépen, elnök úr. Jelen, jelentősen javítani kell a jelenlegi szabályozást. Ez pedig azt jelenti, hogy a kisvállalkozási intézkedéscsomagot az EU 2020-ba kell beépíteni. Méghozzá gyorsan és integrált módon be kell építeni ezt a politikánkba. Azt gondolom, hogy nagy figyelmet kell szánni a nagyobb vállalkozásoknak, azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az innovációban jelentős eredményeket érnek el. Romániában nagyon jó példákat látunk a jó gyakorlatra, amely a vállalkozó szellemiséget próbálja felendíteni. Van egy programunk, amelyre ir, erre irányul, mint egy két milliós euróval, és a fiatalok körében irányítási menedzsment készségeket terjeszt, valamint finanszírozási lehetőséget nyújt a KKV-k számára. A román kormány támogatja a KKV-k létrejöttét. Mr. Kutas. Köszönjük, Kutas úr. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a saluta propunerile comisiei. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm a bizottság javaslatát a kisvállalkozási intézkedés csomag felülvizsgálatára vonatkozik ez, és az Európai Bizottság üdvözli az eddigi fejleményeket a 2008-as intézkedésok elfogadása óta. Vannak azonban még kihívások, például a kisvállalkozások finanszírozási kapacitásait növelni kell, a hitelképességüket, a hitelhez való hozzáférésüket. Ami pedig a nemzeti jogba való átültetést illeti, nagyon súlyos adminisztratív terheket jelent ez, jobb átláthatóságra van szükség, és ezért egy összehasonlítható táblázatot kellene létrehozni nemzeti szinten, illetve Európai Uniós szinten. Ezen kívül elemezni kell azt, hogy az új javaslat milyen hatása van a KKV-kra. Köszönöm. Thank you, Mr. Paska. Köszönjük, Paska úr. Ré szó. Ďakujem za slovo od prijatia iniciatívy Small Business... Köszönöm, köszönöm elnök úr. Több mint két év telt el azóta, hogy a kisvállalkozói intézkedéscsomagot elfogadtuk, ezért kiváló ötletnek tartom azt, hogy az Európai Bizottság idén <clears throat> felülvizsgálta ezt, értékelte az eddig elért eredményeket. Célunk az, hogy megfelelő vállalkozói környezetet teremtsünk a KKV-k számára, azonban ezen a téren még rengeteg a tennivaló. A KKV képviselői azt kérik, hogy új intézkedésekkel tovább javítsuk a helyzetet. Úgy vélem, hogy alaposabban meg kell vizsgálnunk azt, miként hajtják végre a nemzeti szabályozásokban a, az uniós szabályokat. Az én hazámban a nemzeti jogszabályok igencsak ellenállnak a változásnak, főleg ezen a téren és a nemzeti jogszabályok rengeteg módot tartalmaznak arra, hogy a kisvállalkozók életét megkeserítsék, megnehezítsék. Folytatnunk kell ebbéli tevékenységünket. Köszönjük, Obermeyer úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenképpen pozitív az, hogy könnyebb lesz most már cégeket alapítani, az időbeli és a finanszírozási terhek is csökkennek. Ugyanakkor még mindig maradnak bürokratikus szabályok, például a cash flow-t és ellenőrizni kell, és a Bázel 2 hitel gondokba sodorhatja a KKV-kat. Mindenképpen fontos az, hogy a költséghatékonyságot megvizsgálják. Úgy gondolom, hogy európai szintű leányvállalatok létrehozása is lehetséges lesz. A KKV-k ezen jogszabály segítségével könnyebben hozzájutatnak az ázsiai piacokhoz is. Thank you, Mrs. Gal. Köszönjük, Gál asszony

hogy a munkanélküliségnek vége lenne, hogyha minden eh, KKV egy plusz, eh, vála, egy plusz vállalkozó helyet adna. A válság illetve a szabályozás és az adminisztratív terhek nagyon ö, eh, súlyos problémák, ezekkel foglalkozni kell. A kormányunk ö, segíteni kíván a KKV-knek, erre vonatkozóan intézkedéseket vezetett be, amelyeket üdvözöl az üzleti közösség. Európai szinten rendkívül fontos, hogy a csalással felvegyük a harcot, a fekete piaccal szemben küzdjünk, és ezen kívül ösztönözni kell a vállalkozásokat arra, hogy az internetes kereskedelemben részt vegyenek, és egy európai térséget hozunk létre ezen a területen. Így nagyon sok új vállalkozásnak segíthetünk abban, hogy létrejöjjön. Végül, de nem utolsó sorban Szilvesztres úr következik. Presidente, la revisione dello small business... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A jogszabály áttekintés átdolgozása kitűnő alkalom volt, hiszen láthattuk azt, hogy a KKV-knak igazából segítségre van szükségük, hiszen a KKV-k például Olaszországban a gerincét képezik az olasz gazdaságnak, főként télen, hiszen itt csak is KKV-k léteznek. Az elmúlt években több ezer munkahelyet biztosítottak a KKV-k, azonban számos kis cég a versenytorzulás miatt csőröt kellett, hogy jelentsen. Európának most már egyetemű jelzést kell adnia annak irányába, hogy kevesebb bürokráciára van szüksége, gyorsabb fizetésre van szüksége, és sokkal jobb környezetet kell teremteni a kkv számára. So now we go to Mr. Wren. Most pedig nincs más hátra, mint hogy Rén biztos úrnak adjam meg a szót nagy tisztelettel. President, uh, honorable members, uh... Uh, Elnök úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek, nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas és komoly vitát. A bizottság tisztában van azzal, hogy még vannak teendők, és ezt többen hangsúlyozták itt a házban. Teljes mértékben egyetértek. Létfontosságú az, hogy a kis és középvállalkozások megmaradjanak prosperáljanak, hiszen ez a foglalkoztatás, illetve a növekedés szempontjából rendkívül fontos Európában. Hogyha a KKV-k jól működnek, akkor az európai gazdaság is robog. A gondolkozunk először kicsiben elv megvalósítása, illetve a kisvállalkozási intézkedés csomag kitételei prioritást jelentenek az Európai Bizottság számára. Szeretnék köszönetet mondani önöknek a támogatásukért. A bizottság együtt kíván működni minden érintett félel az Európai Parlamenttel különösen, annak érdekében, hogy hatékonyan meg lehessen valósítani a kisvállalkozási csomagot Európai Uniós szinten, illetve tagállami szinten is. Októberben lesz egy európai kis- és középvállalkozási hét, és ez kiváló alkalmat ad arra, hogy a KKV-kkel kapcsolatos politikákat terjesszük, ezek, ezekkel kapcsolatban információt szolgáltassunk Európa szerte, közösen szervezzük ezt az eseményt az Európai Parlamenttel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és végül Győri asszony, illetve helyettese.